Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, üdvözlöm Önöket! Itt a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrző Bizottság együttes ülésén. Valamennyieknek jó reggelt kívánok! Üdvözlöm Giergő asszonyt, a bizottság elnökét, az összes tagot ezen kívül a bizottságainkban a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára. Ez egy fontos téma a eredményszemléletű megközelítésben. Itt szerepel egy új rendelkezés 2009 óta, amit nem sikerült élettel feltöltenünk. Ez a cikk elszámolást követel azzal kapcsolatban, hogy mit értünk el az EU pénzekkel, és az európai többletértéket is elvárja, méghozzá előre rögzíteni kell a szubszidiaritás szellemében ezt a többletértéket, és el kell számolni azzal, hogy miért észszerűbb európai szinten egy kiadást eszközölni, mint nemzeti szinten. Sok minden eszünkbe jut a témáról, mint a mostani helyzet éppen mutatja. Erre szükség van, de a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság biztos abban, hogy ez az eljárás esélyt jelent az EU számára, mi szerint közös célokat és a legjobb eredményeket érjük el közösen a tanácssal és a tagállamokkal. Éppen most, amikor a bizalmi válság olyan mély, mint most, ez egy esélyt jelent. Éljünk az eséllyel, ahelyett, hogy úgy folytatjuk, mint eddig, és a tagállamokra ne tegyük lehetővé, hogy a tagállamok mindig a legjobb belátások szerint döntsenek, ahogyan éppen az nekik tetszik. A költségvetési terv általános és globális megközelítést alkalmaz, ez azt jelenti, hogy bármilyen megkérdőjelezhető kiadást, önző kiadást is igazolni lehet európai szempontból. Meggyőződésünk, hogy az irányítás átállítása szükségesé teszi, hogy a bizottságaink szorosabban együttműködjenek, és így a parlament befolyás is erősödik majd. Azt már láttuk, hogy a főigazgatók éves jelentései jobban kimutatják, hogy mit sikerül elérni a pénzekkel. Az egyik a strukturális alapoknál, a regionális főigazgató készítette az ezzel kapcsolatos jelentést a strukturális alapoknál, érdekes mellékletekkel együtt, össze lehet fogni, tehát, hogy van ilyen, igen, van elszámoltatás, senki sem mondta, hogy eddig nem volt elszámoltatás. Ezek az éves tevékenységi beszámolók a főigazgatók részéről jobban bemutatják, hogy valójában mit is sikerült elérni az EU pénzeivel. És a testületi jelentés, hogy úgy mondjam, szintézis jelentést készít utánozhatatlan módon. Aki valaha olvasott ilyet, azt tudja, mire gondolok, amikor szintezizált jelentésről beszélek. Fontos lenne tehát, hogy átültessük, ami szerepel ezekben az anyagokban, hogy átültessük a gyakorlatba, tehát itt ehhez politikai szándék kell, hiszen a polgárok elvárják ezt az Európai Uniótól. Azért örülök a mai együttes ülésünknek, a közös időnek, amit itt eltöltünk, és Gergővé asszony beszámolójának is külön örülök, és örülök, hogy eljött közénk a alelnök asszony. Ezzel megadom a szót a társelnöknek. Madame. Szeretném üdvözölni én is az Európai Bizottság a alelnök asszonyát, én a költségvetési kérdésekért vagyok felelős, kollégám, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság elnöke. Nagy öröm számomra, hogy ez az ülés, ennek az összetétele nagyon magas szintet képvisel a közpénzek elköltése szempontjából, a saját erőforrásokért is felelős kollégek itt vannak, valamint azok is, akik a közpénzek elköltésének hatékonyságáért felelősek. Tudjuk azt, hogy az európai költségvetés jelentős része a tagállamok felelőssége, tehát a tagállamok ellenőrzik ennek az elköltését, és ezért el kell mélyíteni a két szakbizottság, a költségvetés és a költségvetési ellenőrző szakbizottság közötti együttműködést, valamint a nemzeti parlamentek releváns bizottságai közötti együttműködést. Parancsoljon, alelnök asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, elnök úr. Nagyon komoly jel az, hogy mindjárt a legelső ülésünk a nyári szünet után, ami a költségvetés témájával foglalkozik, az eredményekről szól, azokról az eredményekről, amelyeket szeretnénk elérni az adófizetők áldozatai révén. Látjuk, hogy mennyi válság van ránk hatással, és mennyire fontos, hogy minden erőfeszítést megtegyünk, hogy elérjük azt, hogy minden elköltött euróból a lehető legtöbb eredményt kihozzuk. És kérem is a következő diát. Mint az Európai Bizottság az a célunk, hogy elérjük azt, hogy akármit is csinálunk, annak a legnagyobb hozzáadott értéke és a legjelentősebb eredménye lesz. Úgyhogy az új bizottság mindjárt a kezdetben kinyilvánította, hogy prioritás kell, hogy legyen az eredmény alapú költségvetés, és nem csak az én csapatom számára, akik a költségvetési szolgálatban dolgoznak, a főigazgatóságban, hanem minden biztos számára, és az összes szolgálatunk számára, amelynek köze van ehhez a témához. Természetesen a párbeszédből, amit a parlamenttel folytatunk, nagyon sok eredményt várunk, nagyon sok pozitív hatása volt ennek, és nagyon örülök, hogy itt látom például Lazarov urat az Európai Számvevőszék részéről, és ahogy az elnök úr is mondta, szeretnénk elmélyíteni az együttműködést a nemzeti parlamentekkel is, hogy megértsük azt, hogy az állampolgárok számára mi a legmegfelelőbb költségvetési struktúra. Három fő témáról szeretnék ma beszélni. Először is arról, hogy miért ennyire fontos számunkra az eredmény alapú EU-s költségvetés, és ez mit is jelent. Másodszorban eddig milyen eredményt sikerült elérni, és milyen fő kihívások várnak még ránk. Harmadsorban pedig milyen fő sarokkövek várhatóak az elkövetkezendő hónapokban és években. hogyan fogjuk értékelni és mérni a haladást. Először is miért ennyire fontos, hogy a párbeszédek folyamán, amit az Európai Bizottság saját magán belül a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel folytat, miért ennyire fontos ez a téma? Azért, mert korlátozottak az erőforrásaink, viszont az igényeink egyre növekednek. A korábbi MFF-hez képest az erőforrásaink csökkentek. Csak úgy tudjuk négyszögesíteni a kört, hogyha el akarjuk érni azt, hogy kevesebb pénzből többet érjünk el, hogyha tudjuk növelni a hatékonyságot. Itt látható egy érdekes ábra, ami magyarázatot sem igényel. Három vonal látható, a piros vonal a kötelezettségvállalásokat jelenti, aztán a kifizetési előirányzatok plafonját láthatjuk még, illetve a konkrét kifizetéseket. Nagyon sok időn keresztül rengeteg minden állt a rendelkezésünkre, rengeteg pénzünk volt, el sem tudtuk mindet költeni. Azt, amit a költségvetési hatóság ránk bízott, nem is tudtuk elkölteni. Ez az időszak azonban az új MFF kezdetén lezárult, és ahogy mindannyian tudjuk, drámai kifizetési válság következett be. A tanácsal és a parlamenttel nagyon komolyan együttműködtünk, és köszönetet is mondok ezért a parlamentnek, mert sikerült kiegyensúlyozni ismét a költségvetést. De ebben a környezetben az eredményekre való összpontosítás rendkívül fontos. Másodszorban hosszú időn keresztül túlságosan az abszorpcióra és a megfelelésre fordítottuk a figyelmünket a szabályokra, és nem a teljesítményre, nem az eredményekre. Hiszen a bőség időszakát éltük, tehát megengedhettük ezt magunknak. Nem volt túl okos dolog tőlünk, de megengedhettük magunknak. Harmadsorban az új MFF-ről szóló tárgyalások során, ahogy egyre komolyabbá vált a vita a teljesítményről, nagyon fontos megállapodásokat értünk el e tekintetben, és ezeket most be is kell, hogy tartsuk. Ahogy a két elnök is rámutatott, problémáink vannak, mert az állampolgárok nincsenek meggyőződve arról, hogy minden tőlünk telhetőt megtettünk annak érdekében, hogy az ő legjobb érdekeik figyelembevételével költsük el a pénzt, amit ők bíztak ránk látjuk azt, hogy az emberek kicsit összezavarodnak, amikor arról kérdezzük őket, hogy mit is értünk el az EU-s költségvetéssel. Az emberek bíznak bennünk még mindig, néhányuk számára. Nagyon komoly áldozatot jelent azok számára, akiknek nincs munkája, akiknek nagyon alacsony a fizetése, nagy áldozat adót fizetni, és ezért kötelességünk, hogy az ő előnyükre tegyünk kollégáim nevében is mondhatom, hogy nagyon értjük, nagyon jól értjük, hogy mennyire fontos a költségvetés jobb felhasználására összpontosítani. De mit is teszünk ennek érdekében? És következzen egy másik dia. Négy aspektusra összpontosítjuk a munkánkat. Az első, hogy legyünk nagyon világosak a hozzáadott értékkel kapcsolatban azokon a területeken, ahol az EU-s költségvetést elköltjük. Miért jobb egy konkrét esetben az EU-s költségvetésből költeni, mint nemzeti szintről? mik azok a témák, ahol a nemzeti szint nem tudja megoldani a problémákat. Gressle asszony az önző költésről beszélt, hogyan tudjuk ennek az arányát csökkenteni, és az EU számára előnyös költés növelni. Aztán a költségvetést és a prioritásainkat össze kell hangolni. Sikerült előre haladni ebben, de az új prioritásokhoz sokkal ö, könnyebb hozzáigazítani a költségvetést, mint a negatív prioritásokhoz, mint ahhoz, hogy mi az, amiről úgy döntünk, hogy erre már nem költünk. Aztán hogyan költünk? Ez a második pont minden eurót a maximális hatékonysággal költünk el? Hálás vagyok az Európai Parlamentnek azért a munkáért, amit elvégeztünk annak érdekében, hogy a stratégiai befektetési alap, illetve a más lépések, amelyeket a az emelő hatás, az elköltött eurók emelő hatása érdekében tettünk, ilyen sikeresnek tűnnek. Hogyan egyszerűsítsük a költségvetés felhasználását. Hogyan biztosítjuk azt, hogy minden euró pont az eredeti célra lesz elköltve, ahelyett, hogy olyan folyamatokban veszne el, amelyek nem annyira hasznosak. Harmadsorban, hogyan értékeljük és mérjük fel a költéseket. Eltökéltek vagyunk, hogy világosan és határozottan alkalmazzuk és továbbfejlesztjük az ellenőrző keretünket. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy ez a teljesítmény alapú költségvetés azt jelenti, hogy már nem akarunk odafigyelni a megfelelésre? Nem, nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy az értékelésbe egy új elemet veszünk be, ami a jobb eredményeket és a jobb teljesítményt is tudja mérni. Ez a munka releváns az Európai Parlament szakbizottságaival folytatott párbeszédünk minden aspektusában. Az éves költségvetési folyamatban, a mentesítésben, a félidős áttekintésben és a 2020 utáni MFF kialakításában is figyelembe kell ezt venni. Ahogy Arti úr is mondta, a saját erőforrásokkal foglalkozó magas szintű csoportnak is nagyon fontos ez a feladata. Ha csak nem tudjuk bemutatni és biztosít, hogy bizonyítani azt, hogy az európai költségvetésnek van pozitív hatása, nagyon nehéz lesz a saját erőforrásokról szóló vitát ö, előrevinni. Sajbla úr is azt mondta, hogy ha a bevételi oldalt akarjuk a költségvetésben növelni, akkor muszáj a költési oldalnak az előnyeit, a hatásait bizonyítani. Úgyhogy ebből is látható, hogy a saját erőforrások és a teljesítmény alapú költségvetés összefüggenek egymással. A következő dolog pedig a negyedik pillér, hogy hogyan kommunikálunk. Érdekes tervezet vagyunk mi itt az Európai Unióban, a bizottság, nagyon átláthatóak vagyunk. A bármi, amit csinálunk, az erről szóló információ rendelkezésre áll valahol. De néha nem vagyunk nagyon jól szervezettek, és ezt az információt nehéz megtalálni az állampolgárok végső soron mégiscsak nehézen, nehezen értik meg azt, hogy mit csinálunk. Elindítottunk egy olyan ö, folyamatot, ami több adatbázis próbál integrálni, és ezáltal megmutatni, hogy milyen hatása van az EU-s költségvetésnek. Hogy mennyi munkahelyet hoztunk létre, mit tettünk annak érdekében, hogy a befektetési környezetet javítsuk, a gazdák helyzetét hogyan javítjuk, hogyan segítünk abban, hogy a nemzeti költségvetések átláthatóbbak és világosabb legyenek, hogyan küzdünk a korrupció ellen. Ezt megpróbáljuk szervezettebb módon bemutatni. Mit tettünk eddig? Milyen előrehaladást értünk el? Az új bizottsággal kezdődött már ez a munka, és ezt építjük mi tovább. Van egy olyan rendszerünk, amivel tudjuk mérni és kommunikálni a múltbeli erőfeszítéseket, próbáljuk javítani, és karcsúsítani, és még eredményesebbé tenni ezt a korábbi bizottság által elkezdett munkát. Az új MFF-ben, az új programokban nagyon is összpontosítunk az teljesítményre. A költségvetés paraméterein belül, ahogy önök is tudják, különösen Ártúj úr és az ön bizottsága, a növekedés, versenyképesség, munkahelyteremtés felé mozdultunk el. Egy nagyon szűkös környezetben a lehető legtöbbet kihoztuk a lehetőségeinkből és a prioritásokra csoportosítottuk át az erőforrásainkat. Az új MFF-ben több célt kell elérni egy euróval. Tehát egy euró, egy elköltött euró. Egy rossz hasonlatot akartam mondani, de akkor kezdjük előről. Egy, mondok egy nagyon világos példát. A klíma esetében tudunk az energia hatékonyságba beruházásni egy eurót, ezáltal munkahelyet hozzunk létre, mondjuk kis cégeket segítünk, amelyek a szigetelésben dolgoznak, és ugyanakkor a klíma célunkat is, a klíma céljainkhoz is közelebb kerülünk, és csökkentjük a kibocsátásunkat. Tehát ez egy példa arra, hogy egy euróval hogyan tudunk több dolgon segíteni. Például a tejválság és a menekült válság. Ebben az esetben is tudunk úgy lépni, hogy segítsük egy oldalról a gazdákat, és más oldalról a menekülteket. Ezért ennyire fontos, hogy én az emberi erőforrásokért felelős biztos is vagyok. A struktúráinkat horizontálisan össze kell kapcsolni, és együtt kell működnünk eltökéltek voltunk abban is, hogy az Európai Uniós pénzek emelő hatását növeljük, a COSME, az SC, FC és más eszközök erre jöttek létre, aztán a gazdasági teljesítményhez is hozzákapcsoltuk a pénzeket. Úgy kell felhasználni az európai költségvetést, hogy a versenyképesség és a reformok általános céljait elérjük velük aztán félreteszünk pénzt arra, hogyha valaki jól teljesít, akkor kiegészítő forrásokhoz jusson hozzá. Tehát, ha jól teljesít, akkor több pénzt kap. Ezzel jutalmazzuk a magasabb teljesítményt. Aztán szisztematikusan dolgozunk az egyszerűsítésen is. Egy nagyon fontos pontot szeretnék a hiba arány csökkentéssel kapcsolatban elmondani. Amikor az eredményekre összpontosítunk, akkor a keretnek a része kell, hogy legyen az is, hogy a hiba arányokat csökkentsük. És csak nagyon röviden egy-két példát hadd említsek, hogy világos legyen, hogy hogyan kapcsolódnak össze a különböző feladataink. A teljesítménymutatók, amelyek esetében pozitív hatásokat látunk sikerült növelni a KKV-k részvételét a kutatásban. Tudjuk, hogy ez mennyire fontos a gazdaságunk számára, de azért is, hogy az agyelszívást Európából az USA felé csökkentsük és megállítsuk. Nagyon komoly probléma volt ez az utóbbi években, a KKV-k tudnak ebben a célban segíteni nekünk. Aztán az üzlet beindításának az alacsonyabb költségei. Folyamatosan arra összpontosítunk, hogy a startupok és a kis cégek gyorsabban tudjanak mozdulni, nagyon magas költségek és szabályozási terhek nélkül. Aztán új munkahelyek a kutatók számára. A 2014-es orvosi Nobel-díj. Ez nagyon jól mutatja azt, hogy a költségvetéssel hogyan tudunk jobb erőfo- e- eredményeket elérni. Az Erasmus diákok magasabb foglalkoztathatósága. Látjuk azt, hogy nagyon komoly előnyöket, előnyök származtak a költségvetésünkből, és az Erasmusos diákok könnyebben találtak munkahelyet. Aztán nemzetközi válságokkal, az ebolával, Szíria és Ukrán válsággal és a klíma problémával is nagyon eredményesen tudtuk, tudtunk foglalkozni. De még nem értünk el az út végére, Inkább azt mondanám, hogy az út első felé járunk valahol. Rengeteg dolgot tehetünk még, és remélem, hogy ez a vita segíteni is fog ezen kérdések megválaszolásában. A mutatók, ez az első kérdés. Meg kell nézni, hogy mi az, ami reális, ami valóságszerű, és mi az, ami nem. Aztán meg kell néznünk azt is, hogy milyen költségeket vagyunk hajlandóak kifizetni azért, hogy a mutatókat tökéletesítsük, és mikor kell azt mondani, hogy ezek a mutatók elég jók, elég jól működnek. Aztán meg kell nézni, hogy az összesített adatokból mennyire tudunk használható mutatókat kialakítani és felhasználni ezt a tevékenységek területén. Természetesen eredményt szeretnénk elérni, és ebben vannak jó és rossz tapasztalataink az egységes mérce, az egységes rendszer alkalmazása terén. Aztán meg kell nézni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy a teljesítmény irányítás terén gyorsabban előrelépjünk, és megoldjuk azokat a területeket, ahol a tagállamoknak és a bizottságnak együtt kell működnie. Célunk az, hogy a döntéshozatalt javítsuk, meg kell nézni, hogy ezt hogyan tudjuk bizonyítani. És természetesen azáltal, hogy rendszeresen jelentéseket készítenek nekünk, tájékoztatnak, ez már önmagában óriási segítség a parlament részéről. És most lép, hadd lépjek tovább. Nagyon fontosnak tartom ezt a területet, tudom, hogy sokan aggályukat fejezték ki emiatt ez pedig az, hogy úgy gondolják, hogy esetleg a megfelelést figyelmen kívül hagyjuk. Ez nem így van. Nézzük, hogy mi a helyzet a hiba százalékokkal ebben a teljesítmény rendszerben. Természetesen célunk az, hogy a maradvány hiba arány olyan mutató legyen, amelyet, amelyre odafigyelünk. Ez az arány még mindig túlságosan magas. Mit teszünk e ekkor? További egyszerűsítésre van szükség, költséghatékonyságra kell összpontosítani, illetve mérehatóan elemezni kell azt, hogy mi okozza, mi van, mi van a hibák hátterében, strukturális gyökereket kell keresni. Aztán újra kell tervezni a programokat, ez már a következő szint, illetve esetleg költségvetési döntéseket kell hoznunk az értékelés alapján. Tehát lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy erre a területre nem szabad túl sok pénzforrást alokálni, mert nem születik magas szintű eredmény. Ami pedig az előrelépést illeti, két nagyon fontos mérföldkő van, Az első egy konferencia, költségvetési konferencia, amely eredményekre összpontosít. Szeptember 22-én kerül erre sor, ez egy évi, éves esemény lesz, és ennek eredményeképpen a fenntartható változást szeretnénk elérni. Elnézést kérek a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságtól. Valóban rájöttem arra, hogy problémát okoz a konferencia ideje, de sajnos csak erre az időre, erre a napra sikerült nagy termet lefoglalni. A következő évben majd odafigyelünk arra, hogy megfelelően tájékoztassuk a szakbizottságot. Az első konferencia a közigazgatással foglalkozik majd az itteni teljesítménye, megnézzük az Európai Uniós költségvetés teljesítményét, ennek a legfontosabb tulajdonságait, hogyan lehet a költségvetést az eredményekkel összhangba hozni, különösen az éghajlata kapcsolatos fellépések terén, figyelembe véve a Párizsi konferenciát. És ez egy magas szintű konferencia lesz, nemzeti minisztereket, képviselőket, a számvevőszéket, az összes biztost várjuk, az illetékes biztosokat erre az eseményre, valamint Jean-Claude Juncker fogja megnyitni ezt a konferenciát, és már rákérdezett a részletekre. A konferencia eredményeképpen egy részletesebb cselekvési tervet kívánunk felvázolni. Aztán a másik nagyon fontos strukturális komponense a munkánknak, a alapú költségvetés intézményközi csoportja. Itt a tartalomra szeretnénk központosítani, és azt reméljük, hogy egy széles területet lefedő munkáról lesz szó, de kezelhető lesz a munka mennyisége. Ez egy elég kényes egyensúly, de remélem sikerül majd megvalósítani. És aztán egy közös nézőpontot próbálunk kialakítani ezen a területen, egy közös jövőképet. Eddig még nem sikerült <clears throat> ezt, ezt a nemzet intézményközi munkacsoportot fölállítani, nagyon fontosnak tartom azt, hogy valóban elinduljon ez a munka. Megvan a biztosok munkacsoportja, amely a teljesítményre összpontosít, részletes és struktúrált ennek a programja. A biztosok munkája nagyon is kielégítő, különösen a kiadások területén. Elnézést kérek, hogyha hosszan beszéltem, de azt hiszem, hogy nagyon fontos az, hogy fölvázoljam a munkák struktúráját, illetve a háttérben levő filozófiát is. Köszönöm. A Köszönöm, biztos asszony, elnök asszony. Köszönjük ezt az első betekintést a folyamatban lévő munkákba. Nyilván ez még fokozódik is, sajnos nem tudunk 22-én ott lenni, de nyilván megkapjuk a megfelelő információkat, megtaláljuk ennek a módját az Európai Számvevő Szék képviselőnek is szót adnék Látar úrnak, aki felelős a megbízhatósági rátáért, illetve a hibarát. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az Európai Számbevőszék üdvözli ezt a kezdeményezést a bizottságtól, hogy az eredmény szemléletű költségvetés irányába mozduljanak el, azt gondolom, hogy ez egy jó lépés, hiszen egy sor jelentésünkben jeleztük, hogy jobban kell fókuszálni az eredményre, a teljesítményre. Természetesen folytatni kell a megfelelőség erősítését is, javítását is hozzá szeretnénk járulni ahhoz, hogy az EU költségvetés jobb eredményeket érjen el az átültetés során. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az Európai Számbevőszék kifejezett áldásával kezdjük ezt a nagy vállalkozást tehát, és most megadom a szót a bizottságnak a frakciók alapján kezdjük. A Költségvetési Bizottság koordinátora utána, két kokobú koordinátor utána váltva ketten következnek a Költségvetési Bizottságban, stb. Tehát mindenki tudja most mikor, körülbelül mikor következik, és a végén egy-egy percre a tagok is szót kapnak, koordinátorok is például. Hozé Manuel kap először szót. Parancsolj! Köszönöm szépen, elnök asszony Elnök úr, a bizottság elnökét is nagy szeretettel üdvözlöm. Köszönetet mondok a kollégáknak, hogy eljöttek, ez egy rendkívül fontos rendezvény találkozó a jövő szempontjából, és alapvetően fontos a jövőt tekintve minden egyes euróval el kell számolnunk, hiszen az adófizető pénztárcájából jön a pénz, származik a pénz, és ehhez megfelelő ellenszolgáltatást, eredményt kell hozzárendelni. Alaposan felül kell vizsgálni a költségvetés végrehajtását, és a végén látni kell, hogy hová került minden egyes euró. Köszönöm szépen! és sok sikert kívánok, gratulálok is. Tehát először is a teljesítményt, az eredményt definiálni kell, az eredményt, a végrehajtási rátát meg kell határozni, hiszen több éves céljaink vannak egy kereten belül, az Euró 20-20-as célokról beszélünk. Úgy gondolom, hogy ezeket a célokat kell szem előtt tartanunk, de időközben gyakran elfelejtjük. Jelentkezik egy klímapolitikai, egy foglalkoztatási, egy oktatási, oktatáspolitikai cél, aztán a szegénységgel szembeni fellépés, stb. Tehát definiálgattuk szépen a célokat, ahogy kell, és utána azt mondtuk, hogy erre szálljuk a költségvetés egy adott százalékát, hogy elérjük a célokat. De hát ez így nem fog működni így nem születik meg a várt eredmény. Ez nem jó teljesítmény ebben a formában. Ezt figyelembe is kell vennünk, amikor az új több éves pénzügyi keretet definiáljuk. Lejárt az időm? Hogyan? Köszönöm szépen. Egy perc. Egy perc. Akkor egy mondatot a végén. Ez a rendezvény alapvető fontosságú, hogyha több éves pénzügyi keretet vizsgáljuk felül. Most vannak programjaink, amelyeket végrehajtunk, vannak kötelezettségvállalásaink, és van egy problémánk, itt vannak a kifizetések, és igazából azt látjuk, hogy nem tudunk jó teljesítményt nyújtani, ha megfelelő forrásokat ne, nem rendeljük hozzá. A Horizon 2020-as például egy jó példa erre. Nagyon rossz példa valóban de a hozzászólási időt tekintve is, de remélem most egy jó példa következteti szavam. Tíz másodperc, amíg megtalálom a megfelelő mikrofont. Köszönöm szépen, biztos asszony, elnökök, kedves kollégák. Nem eh, akarok egy percig szép dolgokat mondani, koncentráltan akarok fogalmazni tehát ez a hozzáállás, hogy felgyűri az ingóját, biztos asszony, igen, amióta a mm, hivatalába került, láttuk, hogy ez a hozzáállás jellemzi önt, és ez egy koncentrált munkát jelent, és éppen ez az, amit szeretnék kiragadni. El kell kezdeni dolgozni, a mutatókat kell szem előtt tartani, és ne bonyolítsuk a saját dolgunkat. A tagállamok adataiból kell kiindulni, erre kell koncentrálni a hiba százalékokra, hiba arányokra, ez az, ami fontos. És meghatározni azt, hogy jól költöttük-e a pénzt, vagy nem, az nem lehet túl bonyolult, de azt gondolom, az a rengeteg probléma vezet amit ráakasztunk erre az egész problémára, bonyolultá teszi a rendszert. Ettől nehéz megállapítani, mi történik. Bátornak kell lennünk, igyekezni kell, hogy egyenesen haladjunk, átvágjunk a dzsungelen, a szem előtt tartjuk a célokat, a teljesítményt kell meghatározni, mit csináltak azzal a pénzzel, amit kaptak. Nem a legjobb példa mégsem most pedig egy percben Ines Alaya Zender, a kont, szocialisták és demokraták. Köszönöm szépen, gratulálok a bizottságnak ezért a kezdeményezésért. Ahogy Fernández úr is mondta, van egy jogi keretünk, a költségvetés, és tiszteletben kell tartanunk a több éves pénzügyi keretet is. De nagyon fontos, hogy a végrehajtási kapacitásainkat javítsuk, és úgy költsük el a költségvetést, hogy szem előtt tartjuk ezeket a célokat, ahogy a biztos asszony is mondta. Én sem értek egyet azzal, hogy ezt az emberi erőforrásokkal foglalkozó csoport kell, hogy egyedül vállalja ezt a feladatot. Mindenkinek szem előtt kell tartani az eredmény szemléletű költségvetést, és egyelőre az erény, az eredmények eléggé sajnálatosak. Tehát javítani kell a költségvetésen. Magyarázni kell a tagállamoknak, az állampolgároknak azt, hogy mit, miért és hogyan költünk el. Az egyszerűsítést, a kommunikációt mindig támogattam, hogy erre összpontosítsunk, mert szerintem itt még nagyon sokat kell tennünk. Biztosítanunk kell, hogy a jobb kommunikáció által az állampolgárok jobban megértsék, hogy mit csinálunk, miért és hogyan és a nemzeti költségvetésekhez is hasonlóan eredményesnek kell mutatkoznunk. Köszönöm. Most pedig Rubier asszonynak adom meg a szót az SND költségvetési koordinátorának. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, biztos asszony. Rögtön a részletekre térnék rá. Egyetértek azzal, ahogy ön értelmezte a helyzetet, javítanunk kell az európai költségvetés elköltésének módját. Mindazonáltal van két nagyon fontos határ. Először is arról beszéltünk, hogy az EFSI alapot és a más európai alapokat hogyan költsük el jobban, hatékonyabban. Emlékezzünk arra, hogy nagyon sok projekt pénzügyi szempontból ugyan nem életképes, de szociális szempontból nagyon fontos ezeket valamilyen támogatással mégiscsak fent kell tartanunk. Másodszorban a politikai prioritások a legfontosabbak, és engem igazából az aggaszt, hogy lehet, hogy bizonyos programokat, amelyek nem működnek, ezeket le fogjuk zárni, be fogjuk zárni, de politikai szempontból lehet, hogy mégiscsak a prioritásaink közé tartozott volna az, amit ez a program szolgált. Tehát maradjanak a politikai prioritások az elsősorban figyelembe vett szempontok, akkor is ugye nem feltétlenül hatékonyak. Most az ECR frakció részéről Richard kap szót. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm, és rendkívül üdvözlendőnek tartom ezeket a javaslatokat. Három pontra szeretnék kitérni. Az első. Nagyon röviden említette a lényeget Hát igen, ez a fő-fő téma, nagyon sokkal többet kell a, a pénzünkért kapott értékről, a prioritásokról és a költségvetés megtámogatásáról beszélünk. Másodszorban az eljárás igaza van, amikor a hiba arányra összpontosít. Nekem mindig úgy tűnt, hogy a logikus megoldás lenne az, amit ön is mondott, hogy a legmagasabb hiba szintű programokat újra tervezik, hogy ezeket a hibákat elkerüljék. De ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt, a növelt ellenőrzés a programok esetében egy oldalról, és más oldalról a KKV-k és egyéb kis szereplők számára a pénzhez való hozzáférés közötti egyensúlyra gondolok. Tehát, hogyha nulla hiba határt akarunk, akkor túlságosan nehéz a KKV-knak egyáltalán pályázniuk. A másik, az Európai Parlament ellenőrző szerepét szeretném növelni. Mi vagyunk a, a választott képviselői az állampolgároknak, és nincs jogosultságunk arra, hogy a teljesítményt megkérdőjelezzük, megvizsgáljuk, és szerintem ez egy hiányzó láncszem. Ön is többet beszélt, mint egy perc, most egy kont koordinátor, az áldés nincs itt, akkor ilyen kapszót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A legfontosabb kérdés véleményem szerint az, hogy valóban teljesítményalapú költségvetést akarunk-e. Mert ez nem egy technikai feladat vagy gyakorlat, hanem politikai jellegű. Legyünk őszinték, az Európai Uniós költségvetést nagyon gyakran nem megfelelően használják az EU-ban, nem igazán a teljesítményre összpontosítanak. Hogyha megnézzük az Európai Számvevőszék jelentését, akkor ez, ez nagyon súlyos eredményeket mutat. Egyáltalán nem veszi komolyan az Európai Uniós költségvetést, legalábbis ezt látjuk, hogy az, a tagállamok nem így járnak el. A bizottság azt mondja, hogy ez egy, ez egy korlátozott összeg, azonban, hogyha megnézem, az élelmiszeripar költségvetése 5,6 milliárd euró, aztán a gazdaság területén 5 milliárd euró, ez 10, 10 olyan 10 millió, 10 milliárd a luxemburgi GDP-nek 10%-át adja ki, és nem hoz semmilyen eredmény, nincsen hozzáadott érték. Tehát fölmerül a kérdés, hogy akarunk-e költségvetést, olyan költségvetést, amely alapú. Én a múltkori, tavalyi mentesítésnél mellette szavaztam, és a parlamentben azt mondtuk, hogy egy magas szintű munkacsoportot szeretnénk létrehozni ebben a témában. És mi történik? Egy bürokratikus gyakorlat, elnézést kérek, hogy ilyen nyersen fogalmazok, de azt hiszem, hogy végre valóban fel kellene ismerni, hogy a politikai kérdést kell föltennünk, valóban teljesítmény alapú költségvetést akarunk-e vagy sem. A Költségvetési Bizottság nevében Alió, egy percben. Искам да ви приветствам за предприятите действия по отношение на Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Biztos asszony, először is üdvözlöm ezt az új kezdeményezést, amely a teljesítmény alapú költségvetést tűzi ki célul. Egészen mostanáig a legfontosabb probléma az volt, hogy a költségvetés nem megfelelően járt el a források felhasználása terén, nem figyelt oda a teljesítményre, illetve az elszámoltathatóságra. Természetesen megvannak az okok, illetve megvannak azok a mutatók is, amelyekkel a teljesítmény mérhető, így mérhető a, a eredmény, illetve az is, hogyha kudarcot érünk el. Nagyon fontos, hogy eredményeket produkáljunk azért is, hogy az állampolgárok bizalmát visszanyerjük. Ez nagyon fontos a bizottság és a parlament számára is, és az önök kezdeményezése egy nagyon fontos lépés ebbe az irányba. Ami pedig a intézményközi munkacsoport munkáját illeti, amely létrejött már, mindjárt befejezem elnök asszony. Azt hiszem, hogy ennek a munkacsoportnak a mandátuma, illetve a célkitűzései megfelelőek, de aggódom amiatt, hogy milyen gyakran ül össze ez a munkacsoport. Mint egy négy éven belül fogják az első eredményeket közé tenni, szerintem ez túlságosan hosszú idő, köszönöm. Who wishes the floor for the GUE? GUE nevében ki fog hozzászólni? Parancsoljon. Nem láttam elnézést. tényleg egy mandátummal kell boldogulnunk. Ez a adófizető pénz, amelyel törődünk. Itt köz, közösségi forrásokról van szó, és a legjobb szolgáltatást kell az európai polgárok számára biztosítani. Igen, hogyha hiányosok vannak, hogyha hiányzik a pénz, akkor prioritásokat kell kialakítani. Másik nem fog boldogulni. Itt a foglalkoztatás, a tisztességes foglalkoztatás, a szegénységgel szembeni fellépés, az oktatás és egyéb kérdések Szeretném biztosítani, hogy eh, itt eh, egyenlőséget biztosítunk a felhalmozás és nem csak beszélünk erről. Úgy gondolom, azt kell látni, hogy hogyan közelítünk a kérdéshez, és az adatokat szerintem jobban kell mérni. Eh, hogyan tudjuk mérni a költéseket, hiszen komoly diszparitások, egyensúlytalanságok vannak Egyszerűen több információra van szükség, szerintem addig nem tudjuk ezt eldönteni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, de Jung urat nem látom. Van-e a kont bizottságtól valaki? A GUEK részéről a zöldek, a kont? volt ez. Za besedo. Torej ni dovolj samo porabiti proračunska sredstva. Köszönöm szépen nem elegendő a költségvetési forrásokat felhasználni. Arról is szó van, hogy hogyan használjuk fel. Ez a fontos kérdés. Ehhez mutatókra van szükség, a mutatókat egyértelműen kell definiálni, nem szabad, hogy kétségek merüljenek fel, nem csak a gazdaságosságról szabad beszélni, a hatékonyságról. Szükség van szubindikátorokra, amelyek világosabbá teszik, mit értünk a siker ráta alatt és a hatékonyság alatt. Ezt tudni kell, akkor tudunk mutatókat megfelelően alkalmazni, ehhez monitoringot kell bevezetnünk, és a felelősséget is. Mi van, ha nem érjük el az indikátor, indikátorokkal meghatározott célokat? Ki a felelős ezért? Aztán a mentesség megatása, ez is egy fontos kérdés, ezt is el kell vetni kell idején. Köszönöm a modellt, a zöldek, költségvetési Tarantúr. Köszönöm szépen. Igen, válaszolok kérdésre. Tényleg eredményszemléletű költségvetést akarunk. Én Szeretném ezt, de egy rövid példát mégis hoznék, mint egy két évvel ezelőtt Taránt egy meg nem nevezendő főigazgatóval tárgyaltam két évvel ezelőtt, és megkérdeztem, hogy volt-e hiba, amit elkövetett a karrierjelet az intézményekben, és azt mondta, igen, hm, nem költöttem el az összes költségvetési pénzemet, ez volt a hiba. Tehát talán ha ezt a filozófiát meg tudja változtatni, ahhoz tudnék gratulálni, és megkapja a támogatásomat. Az EFTD nevében Szányi úr. Köszönöm szépen. El kell, hogy mondjam, Üdvözlendőnek tartom ezt a kezdeményezést, mi szerint eredményekből és mutatókból tudunk kiindulni a költségvetés értékelésekor. Ez nagyon egészséges lenne a bizottságaink számára, hiszen jobban tudnak ellenőrizni a költségvetést, és ez egy olyan eszköz lenne, amely a tagállamoknak is jól jönne, hiszen a tagállamok világosabban látnák, hogy milyen irányba tudnak elmozdulni a politikájukkal. Ugyanis, ha megnézzük a költségvetési eljárást a tanácsban, az a benyomásom, igazából helyenként nem tudják, hogy hova is akarnak eljutni. Egyet értek a kolléga kérdésével. Tényleg ilyen eredményszemléletű költségvetési tervezést akarunk, mert eddig sokat nem tettünk a téma érdekében úgy gondolom, mint hogyha hiányozna a tényleges ö, ö, szándék erre, hogyha ez megvan, akkor ezt konkretizálni kellene, nem csak itt, hanem az összes EU intézményben. Köszönöm, Szányi úr. Kont. Nagyon gyors leszek én is, köszönöm szépen, biztos azt, hogy eljött hozzánk ma, és köszönöm a prezentációját is. Számomra az a fontos, hogy a hozzáadott értéket bizonyítani tudjuk az EU-s költségvetés esetében, szemben a tagállami költségvetése a számbevőszéket is mindig ez érdekli. Egyetértek azzal is, amit a bizottság elnöke mondott, hogy ma nincs Európa, nincs Európai Unió, csak egy közös érdekek által felállított költségvetés. Úgyhogy remélem, hogy ez az új költségvetési szerkezet az uram bátyárságot el fogja törölni a e, pénzek felhasználásakor, és hatékonyabbá átláthatóvá teszi az EU-s pénzek elköltését. Szerintem átláthatóságra van szükség, az állampolgároknak tudniuk kell, hogy mire költik az ő adófok pénzüket. Köszönöm szépen. Köszönöm. Az INF e részéről a Lió kollégát nem látom, senki nem kér szót. A Költségvetési Bizottságtól sincs senki az én től akkor Georgieva asszony kapja meg a szót, parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a megjegyzéseket, hozzászólásokat. Világosá vált, hogy szükség van erre a vitára nagyon jelentős politikai, érdemi és intézményi kérdések állnak előttünk, amelyeket figyelembe kell venni. Megpróbálok reagálni minden kérdésre és felvetésre. Hadd kezdjem azokkal a célokkal, amelyek mindannyiunk számára célok, a tagállamok számára épp úgy, mint az európai intézmények számára. Nemzeti programokkal kell elérni a fő célokat, amelyeket egyébként támogat az Európai Uniós költségvetés is. A GNI 1%-át teszi ki az EU-s költségvetés. A kérdés az az, hogy hogyan tudjuk mérni a, ennek a kis öm, lehetőségnek a hozzáadott értékét hogyan tudja segíteni a nemzeti prioritásokat a nemzeti költségvetések kiegészítésével. Illetve költségvetésünk az Európa 2020-as céloknak megfelel, illetve az e új Európai Bizottság 10 prioritásának megfelel-e illetve hogyan mérjük azt, hogy ezen célok felé el tudunk-e mozdulni a költségvetési pénzek elköltésével. Az Európai Számvevőszékkel is folytatjuk erről a párbeszédet. Hiszen, hogyha elkövetjük azt a hibát, hogy mekkor próbáljuk mérni azt, hogy az európai költségvetés apró hozzájárulása, hozzájárul-e mondjuk a foglalkoztatási cél javításához számszerűleg, akkor nem járunk el helyesen. De ha azt mondom, hogy azt nézzük, hogy a jó irányba lövünk-e, jó irányba haladunk-e, és vannak-e olyan mutatóink, amik a haladást tudják-e mérni, akkor jó irányba haladunk. És a kongresszus során is éppen ezért fogunk az, ele, az elméletre és a gyakorlata is összpontosítani, mi az, amit tehetünk, mi az, amit meg kell tennünk, és mi az, ami hibás megközelítés. Fernándesnak igaza van, ezek a prioritások, a költségvetés hozzájárul-e ezen célok eléréséhez, és milyen mértékben és hogyan tudjuk ezt mérni. Az információ-kommunikáció egyszerűsítés keret. Igen, ez is nagyon fontos számunkra, ezzel a kerettel próbáljuk az eredményeket kiegészíteni. Hogyha vannak eredményeink, de senki nem tud róluk, vagy félreértelmezik, akkor nem végezzük jól a munkánkat. Emellett azt is ki kell mondani, hogy amit EU-s szinten csinálunk, vagy amit nemzeti szinten csinálunk, ezek egymás felé, vagy egymással ellentétes irányba húznak. szívemből szólt az is, aki az úgynevezett határokat említette. Fontos emlékezni rá, hogy a fő célunk, hogy legyen egy erős Európai Unió, ami versenyképes a világban, ami tiszteletben tartanak, az értékei miatt is, és amiatt is, mert szociálisan felelős államszervezet volt egészen eddig. Ezt a jó hírünket meg kell tartani. A magánszektor részvételét szeretnénk növelni. Hogyha ez nem jelenti azt, hogy több és jobb munkahely és pozitív szociális hatás következik ebből, hanem csak több a profit, akkor ez bizony alaposabban meg kell néznünk. De engedjék meg, hogy egy érvet hozzátegyek a vitához. Néha lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy hát ez a program nagyon magas hibarányjal dolgozik, jelentős gazdasági vagy szociális hatása nincs. Lehet, hogy nagyon ö, meggyőzőnek tűnik, de nem az EU kell, hogy tovább vigye, lehet, hogy a tagállami vagy a helyi hatóságok kell, hogy tovább vigyék. És szerintem kell egy kis őszinteség abban, amikor felmérjük ezt, hogy a mi hozzájárulásunk, a hozzáadott érték hogyan valósul meg. Mondanék egy példát. Egy tegnapi benyomás. Bulgáriában az otthonomban jártam, és egy nagy hulladékkezelő létesítményt látogattam meg, a legnagyobb a maga nemében a környéken az európai költségvetés hozzájárulásával jött létre. Feltehetjük a kérdését, nem a nemzeti költségvetésből kellett volna létrehozni a szófiai hulladék kezelő létesítményt, nem ez a relatíve jól boldoguló város kellett volna, hogy finanszírozza? A válasz egyszerű. Az Európai Uniós hozzájárulás az egy sokszoros hozzáadott értéket jelentett. Azt jelentette, hogy ugrásszerű fejlesztést tudott elérni Szófia egy tessék-lássék megoldás helyett egy jó egészségügyi, szociális és egyéb mutatókkal rendelkező high-tech létesítményt tudott létrehozni, ami az EU segítség nélkül nem valósulhatott volna meg. A bolgár miniszterelnökkel együtt sétáltunk ott körbe, és azt mondtuk volna, hogy 5-10 évvel ezelőtt Bécsben láttunk volna most ilyen, Bécsben láttunk volna ilyen hulladékkezelőt, most majd az osztrákok jöhetnek ide Szófiába, hogy tanulmányutat végezzenek. És ráadásul el is jött valaki Bécsből konkrétan. De most félretéve a viccet. Ez a hozzáadott érték, ez az ugrásszerű fejlődés az EU-s költségvetés célja. Egy ilyen példát kell tudnunk bemutatni, amikor azt akarjuk igazolni, hogy tényleg szükség volt, és jobb volt itt az EU-s költségvetést használni, mint a nemzeti költségvetést. Nagyon érdekes az, hogy eljutottunk a vitában oda, hogy tényleg szükségünk van-e teljesítményközpontú költségvetésnek. Sokan megválaszolták már ezt a kérdést, és azt mondták, hogy igen. Én most megfordítanám a dolgot, és azt mondanám, hogy nincs választásunk. Muszáj a teljesítmény mérése és a költséghatékonyság irányába elmozdulnunk, különben nem fognak a tagállamok és az állampolgárok támogatni bennünket, és akkor az állampolgárok és az unió számára a versenyképességet fogjuk alásni valamit mondanék, ami lehet, hogy őrültségnek hangzik. Nem akarom kizárni azt a lehetőséget, hogy az Európai Uniónak esetleg legyen nagyobb költségvetése a, komp- a verseny előny jelentő területeken. De hogyha nem tudjuk bizonyítani a dolgot, ha nem tudjuk bizonyítani azt, hogy mi vagyunk a legjobbak az állampolgárok pénzének a felhasználásában arra a konkrét célra, akkor a dolog nem fog megtörténni. Tehát ön számára a válaszom, és látom, hogy már a villany is itt villog, hogy felgyulladtak a lámpák, tehát itt az igazság pillanata. Nagyon fontos, hogy megcsináljuk ezt a munkát, és nincs időnk. Nem, nincs vesztegethetni, vesztegetni való időnk. Az elszámoltathatóság, illetve az Európai Parlament szerepe ebben most nem térnék ki erre a kérdésre, hanem csak annyit mondanék, hogy érdemes megvizsgálni ezt a kérdést, az egész intézményi keretet, a számvevőszék, az Európai Parlament szakbizottságai, az elszámoltathatóság a saját költségvetésükön belül. Ez a keret hogyan működik? Talán ezzel kapcsolatban az első kérdés, hogy tehetünk-e valamit a jelenlegi intézményi kereten belül, ami jobbá tenni a működést, de egyébként nem akarom megúszni az ön kérdését. Számunkra a több elszámoltathatóság, az erősebb elszámoltathatóság az jobb. Minél többen látják azt, hogy komolyan vesszük az érdekeiket, nekünk annál jobb. Értem azt az üzenetet, hogy az eredmény szemlélet a pazarlás csökkentésével jár. Nagyon sok nagyon fontos üzenet az igazságosság a társadalmakban, társadalmainkban lévő egyenlőtlenségek csökkentése, hiszen ez alááshatja az európai értékeket. A teljesítmény mutatók struktúrálásával kapcsolatban már nagyon sok munkát elvégeztünk ennek érdekében, és biztos vagyok benne, hogy a jövőbeli vitákban is ki fogunk térni ezekre a témákra. De egy dolog, amit mindig kérek, mindig gondolkozzunk el azon, hogy mi az, amit nem csak jó megtenni, hanem muszáj megtenni, hogy elvégezzük a munkánkat. És az utolsó üzenetem, ne várják azt, hogy mindig mindenkinek meg fogunk tudni felelni a mutatók tekintetében, az eredmények tekintetében. Pont az ellenkezőjét próbáljuk elérni, legyen néhány költségvetési prioritásunk, néhány kulcsfontosságú prioritás, és erre csatornázzuk be a költségvetési pénzeket. Nagyra értékelem azt a vitát is, ami a konkrét területekről szól. Mit is értek ez alatt? Ez a kis konkrét terület, és az, hogy az eredményekre összpontosítottunk, ez hogy változtatja meg az egészet. Aztán a maradvány hibaarányok ezekkel kapcsolatban nagyon fontos, hogy hitelesen tudjuk mérni a maradvány hibarányt. Miért? Azért, mert a cselekvést, a fellépést akarjuk összpontosítani, akarjuk előmozdítani. Hogyha lépünk, akkor a hibarány csökken. Ezért hiszek abban, hogy arra kell ösztönözni az embereket, hogy lépjenek, hogy cselekedjenek, és ezért az Európai Bizottság szempontjából helyes irány, hogyha a hiba arányra összpontosítunk, mert ezzel tudjuk ezt a célt elérni. Merci, Madame le Commissaire. Köszönjük szépen, elnök biztos asszony. Én is megpróbálok annyira ö, eredményes lenni, mint Gressle asszony, és láttam, hogy nyolcan kértek szót. Szeretném mindenkinek fölhívni a figyelmét hogy egy perc áll rendelkezésére mindenkinek. Úti asszony kapja meg a szót. Thank you. Köszönöm szépen, megpróbálom. Üdvözlöm azt, hogy a hatékonyságra összpontosítunk, illetve a hozzáadott értékre, meggyőződvén arra, hogy megfelelően használjuk fel a forrásainkat. És ezáltal a gazdaságot segítjük. Ön is elmondta, hogy minden egyes eurót megfelelően kell fel, fel kell használni. Én nagyon örülök annak, hogy a kutatást e megemlített, illetve Nómel díjat. Osztok azonban bizonyos aggályok, aggályokat, ez pedig az, hogy az áttételben látjuk a hozzáadott értéket. Nagyon fontos lenne, hogy a közvetlen finanszírozást ne tévesszük szem elől. Aztán beszélt az átfogó átfogó költségvetésről, nem tudom, hogy a, a nemek érvényesítése esetében mi a helyzet. Aztán mi a helyzet akkor, hogyha egy finanszírozási allokáció nem hoz eredményeket? Hogyan ellenőrzik, hogy mi áll, mi áll ennek a hátterében, megvannak-e a székek és egyensúlyok? Köszönöm, Krisztof következik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is egyetértek azzal, hogy az eredmények adják a legjobb mutatót. És ter- természetesen egyetértek a teljesítmény alapú költségvetéssel. Szem előtt kell tartani természetesen, hogy az európai mi költségvetés bár lényeges, mégis összevetve a tagállamok költségvetésével kis arány tesz ki. Nagyon fontos persze megnézni, hogy egy kis költségvetés eredményese, meg kell nézni azonban a célkitűzéseket, a nagyobb kiadásokat, például mennyit vesz fel a, a bürokrácia, és esetleg ezt zsugoríthatjuk el. Illetve érdemes lenne megnézni a költségmodelleket. Egyértelmű, hogy a megfelelésnek is van költsége a legfontosabb politikai területeken. A bürokrácia nem csak egy maradványösszeg, a bürokrácia költsége, hanem egy elég komoly összegről van szó. Köszönöm, Toma asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos asszony, hogy eljött hozzánk, és köszönöm azt is, hogy a teljesítményre összpontosít, ahogyan ön is elmondta, nincs választási lehetőségünk, a kérdés pedig az, hogy a teljesítményt hogyan definiáljuk. Sajnos egy percben nem tudom elmondani a véleményemben, ezért, véleményemet ezért csak három megjegyzésre vélnék. Az első, hogyha a teljesítmény arról szól, hogy az igazgatási költségleteket, a bürokratikus költségeket csökkentjük, például a strukturális alapok esetében, akkor ez, akkor ez, ez nagyon helyes lépés lenne. Azonban például a munkanélküliek esetében nagyobb támogatásra lenne szükség de néha nem hatékony ez a rendszer. Aztán a második megjegyzésem. Nagyon fontos, hogy a források oda kerüljenek, ahova szálljuk őket. Nem feltétlenül nagy struktúrára van szükség, hiszen ott nem feltétlenül vannak, van meg a reagálás, a gyors reagálás lehetősége. És végül egy kérdés, hogyha azt látjuk, hogy valahol a teljesítmény hibás vagy rossz, de a célkitűzés viszont helyes, például a fiatalkori munkanélküliségre gondolok, azt látjuk, hogy ez itt nem érünk el teljesítmény. Mit teszünk? A költségvetést vonjuk meg, vagy pedig a, az intézkedéseket változtatjuk meg? Természetesen az utóbbi lenne kívánat. Uh, just few remarks first. Egy-két megjegyzés, Olbicht úr. Biztos asszony, Megvan annak a veszélye, hogyha a teljesítményköltségvetésről beszélünk, akkor mindent egy kalap alá veszünk, mindenről beszélünk, mindent, amit akarunk, mindent, amit nem akarunk, minden, ami nem működik, ami nem hatékony. Az egész oda vezet, hogy az egész csak egy időpocséklás, egy nagy lufi. Nem nem csak az eredményekről van szó, és nem csak a, az ellenőrzésről, nem, nem a számvevőszék függeléke vagyunk. Itt a költségvetés kialakításáról van szó, arról, hogy hogyan struktúráljuk a költségvetést, figyelembe véve a mutatókat. A mutatóknak nem a költségvetés után kellene megszületniük, hanem előtte, tehát a költségvetés összeállításának a filozófiáját kellene megváltoztatni, nem pedig az ellenőrzést javítani. Köszönöm. Merci, Köszönöm szépen. Az utolsó pontból szeretnék kiindulni, amit Jan említett, ez az első, amit felvetnék én is. Igen, azt hiszem az eredményt szeretnék mérni, a teljesítményt. A számvevőszék is ezt mondta, hogy ne, csak, tényleges számokat kell nézni a jövőben, és a teljesítményeket konkrétan ugyanaz a dolgot kell nézni, mint a számvőszék, amikor a teljesítményről beszélünk, a másik pedig a magas szintű munkacsoport, amit ön említett. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottságban készek arra, hogy ezzel a munkacsoporttal működjenek szorosabban együtt, és egy kicsit lemaradjon a parlament. El, el, el akarja kezdeni ezt, és működik is, de a parlament úgy látszik lemarad némileg. Árnoz úr. Köszönöm szépen, biztos asszony, a számbevőszék bemutatja a különböző szakaszokat a költségvetésben, ez azt mondja nekünk, hogy hol tartunk, hogy állunk, és a különböző részlegek hogyan működnek. És nem mutatnak rá arra, hogy jól vagy rosszul költik el a pénzt, és azt hiszem, hogy itt ezt meg kéne változtatni, és be kéne mutatni, hogyha ekkor és ekkor sikeres egy projekt, hogyha ennyi és ennyi munkahelyet teremtünk, és mikor kudarc valami, azt is be kell mutatni. Ezt mérhető számokkal kell alátámasztani, ez a legfontosabb. És a számvevőszék adhat nekünk számokat a, a hiba százalékkal kapcsolatban, a hiba arányjal, a hiba rászával kapcsolatban. Igen, akkor mi történik, ha nem érjük el az eredményeket? A számvevőszéknek reagálnia kell erre, talán érdemesebb lenne egyszerűsíteni azt, hogy hogyan állapítjuk meg sikeres. Miért nem látjuk ezt pillanatnyilag, miért nem kapjuk meg ezeket az arányokat? A NOR. Köszönöm szépen. Ez a vita az, hogy az egyszerűsítéssel, a hiba csökkentéssel, a hatékonyságot növelni tudjuk tehát, javítani tudjuk a teljesítményt, ez jó dolog, de tudni kell azt is, hogy milyen Európát akarunk, amely az univerzális értékeit szem előtt tartja, vagy egy olyan Európát, amely komfortos életet biztosít az állampolgárainak, vagy olyan Európát, amely szociális szempontból halad, amelyet elismernek az állampolgárok, ezeket a kérdéseket kell feltenni. És úgy gondolom, hogy a költségvetés elszámolás kérdése nagyon fontos, de azt is gondoljuk végig, hogy milyen teljesítményt akarunk elérni az állampolgárok érdekében. Köszönöm szépen. Greszle asszony. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Azt szeretném mondani, hogy ez az említett teljesítmény alapú költségvetés ez bizonyos lépéseket elvár. Nem tudjuk például, hogy a roma, a roma integrációra tudjuk mennyi pénzünk van, de nem tudjuk, hogy mit érünk el, mert nem állapítjuk meg, hogy mennyi jut el a romákhoz valójában. Ugyanez vonatkozik az ifjúsági munkanélküliségre. Pénzt adunk rá, de nem tudjuk, milyen eredményt érünk el, mert statisztikailag ezt nem mérik fel. Ezek az első rések, amelyeket be kell tömni feltétlenül, hogy lássuk, hogy mit sikerül elérni ezen a két pontos, fontos politikai területen. Aztán összefüggés van az adminisztráció, az eredmény és a támogatások között. A 2000-2006 közötti időszakra a projekt méret Olaszországban 40 ezer euró volt, 29 milliárdból 700 ezer projektet hajtott végre Olaszország. Ez egy olyan szám, amit egyszerűen nem lehet ellenőrizni, és itt nincs rálátásunk az egészre, nem hazudjunk magunknak se. Ha ilyen apró projektekkel folytatjuk, akkor egy olyan bürokráciát hozunk létre, amelyel egyszerűen nem lehet boldogulni. És felhívnám a figyelmet még valamire. Nagyon jó teljesítménymutatóink vannak, például egy külszolgálatban az EU követek jelentéseket készítenek az EIMR jelentéseket, és elmondják, hogy hogyan használták fel az eszközeiket, a forrásaikat. Ezeket a jelentéseket össze kell vonni. A Költségvetési Jelentősi Bizottság ezzel foglalkozni fog, és szerintem ez egy kiindulási pont lehet. Ez példa lehet más területek számára, mert ez a legjobban felmért és felmérhető terület. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólónk szeretném azt mondani, hogy támogatom elnök asszony az ön kezdeményezéseit, és néhány megfigyelésem lenne. Az első. A tagállamok szemében az eredmény az az, hogy nekik a lehető legkevesebbet kelljen hozzátenniük pénzben, de a legtöbbet kapják értékben. A mi szerepünk tehát nem könnyű. A költségvetésünk felfedi azt, hogy az Európai Unió milyen intézményi állapotban van. A nemzeti egoizmus mellett nem tudunk jól érvényesülni. Apró szociális projektek helyett inkább, ahogy elmozdulunk a nagyobb dossziék felé, egyre nagyobb a, köl, a kockázata annak, hogy felismerik, hogy mi segítettünk, vagy nem, illetve a, az a kockázat is felmerül, hogy rossz lesz az imázsa az Európának, mert rengeteg dokumentumot kérünk 3-4 ezer euróért, és utána az egésznek a hatékonysága a nullával lesz egyelő. Bürokratikus, kukacoskodó, elviselhetetlen intézménynek tekintenek bennünk, ez a lehető legrosszabb imázs, ami kialakulhat Európáról. Aztán szeretném a, mondjuk az intézmények hozzáállását a menekültekkel kapcsolatban is felróni. Több hatékonyságra van szükség. A tagállamok persze meg akarják tartani a saját prerogatívájukat, és ők akarják eldönteni, hogy befogadják-e az imig a, a bevándorlókat, vagy nem. Szerintem a Költségvetési Szakbizottságnak szerepe van ebben a témában is. És végül el kell mondanom azt is, hogy a teljesítmény kultúráját és a mutatók kultuszát nem szabad összekeverünk. Láttam, hogy egy olyan országban, abban az országban, amit legjobban ismerek, kialakul az, hogy mindenki a mutatók miatt aggódik. És így nem lesznek az eredmények nagyon látványosak, mert mindenki az indikátorok teljesítésére összpontosít. A jelentéstételnek akkor nincs értelme, hogyha nem tudunk vele eredményt ér, elérni. De minden azonáltal az ön előadása nagyon is felélénkintett, és szeretném, hogyha felgyorsítanánk ezt a munkát, és odafigyelnénk arra, hogy a közpénzek elköltése egyre hatékonyabb legyen az elkövetkezendő hónapban, ezt meg kell valósítanunk. Georgieva asszony a lezáró felszólalásra kap lehetőséget. Köszönöm szépen, elnök úr, a hozzászólását. My, my, my, uh... First point is that... Az első megjegyzésem az lenne, hogy a mutatók, uh, mutatókról beszéljek, hiszen itt a második körben a felszólalók egy része kérdéseknek, illetve aggályoknak adott hangot a mutatók alkalmazása kapcsán, és azt hiszem, hogy ez teljesen jogos. Hogyha egyszerűen mechanikusan járunk el, és dobálózunk a számokkal, csak adatbázisokat készítünk, ez nem fog működni. Ennek két oka van. Egyrészt a mutatóknak megvannak a maguk korlátai, csak részben mutatják meg azt, hogy mit teszünk egy-egy cél elérése érdekében. Még egy ideális világban is azt mondjuk például, hogy van egy foglalkoztatási program, mérjük azáltal, hogy hány munkahelyet teremtettünk, Amennyiben azonban alacsonyan fizetett, alacsony minőségű munkahelyeket teremtünk, illetve olyan munkahelyeket, amelyek a program végén eltűnnek, akkor mit jelentenek ezek a számok? Kérdés tehát, hogy hogyan lehet megfogni a tevékenységünk minőségét, és azt hiszem, hogy az elnök úr nagyon jól rámutatott arra, hogy mi a célunk. Egy kulturális változásról van szó, automatikus reflexé kell, hogy váljon az, hogy a minőségre összpontosítunk. Tehát nem, ne csak arról legyen szó, hogy dobáljuk ki a pénzt az ablakon. Ugye például a főigazgató eh, kétszer is, azt mondta, hogy kétszer is kudarcot vallott, mert nem tudta elkölteni a költségvetést. De lehet, hogy ez egy helyes lépés volt, hiszen jobb, mint hogyha haszontalanul költötte volna el. Aztán vannak tesztelt területek, például a prioritásokhoz kell igazodnunk. Megfelelő irányban haladunk-e, megfelelő területeken költjük el a pénzt? Ezek nehéz kérdések. Aztán a numerikus mutatók saját korlátaikkal mennyiben tudnak segíteni. Azt hiszem a válasz abban rejlik, hogy egy olyan kultúrát kell kialakítanunk, amely odafigyel az eredményekre, az adófizetők pénzére, kitér a hiányosságokra. Nagy Jakovino kollégám azt mondta, hogy egy, nem egy mechanikus rendszerről van szó, hanem egy informált teljesítmény alapú rendszerről. Elkötelezettek vagyunk a teljesítmény mellett, és ez mindennek a motorja. Természetesen lehetőség nyílik arra, hogy jobb eredményeket, illetve jobb célokat tűzünk ki az eredmények, a bejövő eredmények segítségével. Jobb lenne, tehát jobb ez, mint hogyha nem tudjuk, hogy mit teszünk, mi a feladatunk. Mindig elmondom azt a példát, hogy, hogy jó az, hogyha nulla hiba százalékos utat építünk, de hát hogyha ez sehova sem vezet, akkor 100%-ban jól felhasználtuk a pénzt, vagy 100%-ban elpocsékoltuk azt, hát szerintem ez 100%-os pocsékolás. Nagyon fontos tehát, hogy ezt a kockázatot elhárítsuk, ez pedig csak akkor fog megvalósulni, hogyha az eredményre összpontosítunk, és ez áll a gondolataink hátterében. Természetesen ne csak az áttétel legyen az egyetlen mérce, a magán tőke beruházására összpontosítunk, akkor, amikor a magán beruházások nem nagyon élénkek. Ez egy jó célkitűzés. Aztán a nemek közötti egyenlőség érvényesítése, igen, ezzel foglalkozunk, de főleg a fejlesztés és humanitárius területen, tehát a külső területeken, azonban ezt a saját forrásaink alokálásánál is szem előtt kell tartani. Aztán megnézzük, hogy mi a helyzet a munkahelyteremtés területén, megnézzük, hogy mennyiben adunk lehetőséget nőknek munkavállalásra, tehát természetesen ezt a területet is szem előtt tartjuk, de még sok a teendőnk. Aztán a költségekre odafigyelünk, de ahogyan Albrecht úr is utalt a megfelelőségre, ez is egy fontos terület, és itt merül fel az indikátorok, a mutatók kérdése. Ahogyan elmondtam, meg kell nézni, hogy hogyan lehet értékelni a költséghatékonyságot a mutatók segítségével. Természetesen ez is egy göröngyös út. Együttműködünk a számbevőszékkel ebben a témában és ők szívesen részt vesznek az intézményközi munkacsoportban. Természetesen kulcsfontosságú keresztútnál járunk. A számvevőszeknek és a bizottságnak egy közös rendszert, közös keretet kell kialakítania. Nagyon is hátrányos lenne, hogyha a számvevőszéknek lenne egy metodológiája, a bizottságnak egy másik. Meg kell próbálni valahogy a legjobb szakértőket összefogni, a legjobb tapasztalatra építeni, a független nekik megvan a függetlenségük, nekünk a kötelezettségeink, ezt pedig a két területet egy közös irányba kell elmozdítanunk. És ezért nagyra értékelem az együttműködés lehetőségét. Nem azt mondom, hogy a magas szintű munkacsoportot le kívánjuk lassítani ezen új aspektus miatt, nem ennek megvan a maga ütemterve, forrásai, én is tagja vagyok ennek, és megvan az előirányzott eredmény is. A lényeg a következő, és Mária Mont is egyetért ezzel, hogy a magas szintű munkacsoportnak jó esélye van arra, hogy sikert éljen el, megváltoztassa a költségvetés bevételi oldalát, tehát ezt föllendítse, és ugyanakkor a kiadások minőségét illetően a bizalmat megerősítse. Ez két külön út, de mind a kettő releváns, illetve átfedésben áll egymással. És végül azzal zárnám, amit az elején hallottunk, gyűrjük fel az ingünk ujját, és lássunk munkához. Köszönöm szépen, biztos asszony. Akkor, ha jól értettük, akkor ahhoz, hogy a munka csoport, a, föl, a saját erőforrásokkal foglalkozó munkacsoport munkáját felgyorsítsuk, az nagyon jó lenne, igyekezni fogunk mi is, nagyon sok érvet hallottunk azért, annak érdekében, hogy felgyorsítsuk ezt a munkát, nagyon ígéretes ez a munka, és milyen hiszem azt, hogy a közpénzek elköltésének a hatékonysága folyamatos kapcsolatot igényel a kokobű és a Költségvetési Szakbizottság között, illetve a bizottság között. Köszönöm szépen, biztos asszony! akkor most a koordinátori ülést fogom megnyitni 5 perc múlva. 10 óra 40-kor.